Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát. Nagyon örülök neki, hogy Vicky Ford asszonyal együtt elnökölhetünk az IMCO szakbizottság elnökével ezen az ülésen. Ön, önnek eh, hosszú tapasztalata van a meghallgatásokban, és úgy gondolom, hogy kiváló együttműködést folytattunk a digitális egységes piaci területen, ugye saját kezdeményezésű jelentést készítettünk, most jogalkotási jelentésekkel foglalkozunk, az 55-ös szabály alapján együtt dolgozik majd a két szakbizottság és az IMKO és az ITRE tagjait egyaránt üdvözlöm, Viki Ford asszonynak pedig gratulálok az újraválasztásához. a mi elnökségünk ugyanúgy állt fel, mint korábban, az önökével mi a helyzet. Köszönöm szépen. Én is gratulálok az alelnökök között. Van egy kis változás, van egy új alelnök is. Én elnök vagyok, ez nagy öröm, és az első három alelnök nő a mi szakbizottságunkban. Érdekes egyensúly ez, mert a többi bizottságban többnyire férfiak az alelnökök. Nikola Dante a negyedik alelnök. Köszönöm szépen. Akkor lássuk a napi rendünket. Természetesen Viki fogja a második részét az ülésnek elnökölni. Önök megkapták a közös napi rendtervezetet, hogyha nincs ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekintjük. Minden nyelvre folyik a tolmácsolás, ami nagyon jó hír, eljárási szempontok. Nos, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a nagyon jó együttműködésért, különösen Viki Fordaszonynak, Vilkanan és Zsavár kollégák sokat segítettek munkatársként az ülés előkészítésében. Ez nagy segítség volt a mi szakbizottságunknak. A jelentést egy együttes ülésen fogja két szakbizottság elfogadni. A két bizottság elnökének közös elnöklésével. És miközben párhuzamosan folyik a munka, a két elnök folyamatosan tájékoztatni fogja egymást, illetve a társ előadók. Online platformok a digitális egységes piacon, lehetőségek, kihívások Európában. Az 55-ös cikk vagy szabály alapján ez egy első eszmecsere, egy saját kezdeményezésű jelentésről. nincs még dokumentum, két előadó van tehát, ők 5-5 percben fognak szólni. Ezt követően az árnyék előadók is lehetőséget kapnak, aztán átadom az elnöklést Viki barátomnak. halljuk tehát a jelentéstevőket, illetve az elnök asszony esetleg akar egy pár szót szólni. Úgy gondolom, hogy kezdjünk bele, és esetleg összeírom azokat a képviselőket, akik nem árnyék előadók, de szeretnének hozzászólni, úgyhogy ha ez a szándékok, akkor kérem, hogy jelezzék. Nagyon fontos, köszönöm ezt az észrevételt, hogy jelzést. Virkonen asszony, Henna, tessék. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Zsüven úrral megkezdtük a közös munkát az online platformokról, és azok szerepéről az egységes digitális piacon, is nagyon érdekelni fog mindenkinek a véleménye. Már a kezdetekkor szeretnék néhány dolgot leszögezni, amelyek fontosak az ITRE szempontjából az online platformokkal kapcsolatosan. Az ígéretes dolog az, hogy a platform piac nagyon fejlődik, és ez egy globális piac, ez egy új ö, piaci fórum a termékek és szolgáltatások számára. Gyakran meg megkönnyíti a kereslet kínálat kiegyenlítődését, és a fogyasztóknak segít a termékek, szolgáltatásoknak felül kiválasztásában üzleti lehetőséget is jelent ez. Például a KKV-k a globális piachoz úgy tudnak így hozzáférni a platformokon keresztül, hogy nem kell befektetést eszközölniük. Ugyanakkor Európában sok kihívás is áll előttünk. Az európai piaci kapitalizáció a platformokon nagyon alacsony, több jelenlétet szeretnénk. A piacvezetők online platform téren majdnem mind az USA-ból érkeznek. Szeretnénk, hogyha az európaiak globálisan versenyképesebbek lennének. Természetesen ez az egész digitális gazdaságot is lökné Európában. Nagyon fontos, hogy felszámoljuk azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a határokon e, túlnyúlóan, gördülékenyen tudjanak működni a platformok, így a piac sem tud igazán jól működni. Nagyon fontos lenne az online startupok megsegítése az online platformok révén. Európa tisztességes és innovációbarát környezetet kell, hogy teremtsen a kutatás és innováció terén fontos lenne az online platformok szerepe infrastruktúrára is szükség van, azonban nagy sebességű hálózatokat kell építeni, az, hogy az online szolgáltatások eh, jól működjenek. Most, eh, amikor a rendeletet eh, átnéztük, azt találtuk, hogy fontos lenne, hogy az online és az offline világban ne különbözzenek a feltételek, a szabályok a versenyben technológia semlegesség és az online-offline feltételek azonossága, tehát a fő szempont. Az egyik fő kihívás vagy aggodalom az online platformokkal kapcsolatban a közvetítői felelősség kérdése. A bizottság azt ígérte, hogy iránymutatásokat, guideline-okat tesz közzé. Az online platformok maguk is kell, hogy védekezzenek a törvénytelen tartalom és felhasználás ellen. Tehát közös erőfeszítés kell, hogy legyen ez. Mit kell elérnünk Európában, tehát tisztességes versenyfeltételeket az online platform piacon annak érdekében, hogy jól tudjanak működni a e, vállalkozások, e, és e, innovatívak lehessenek. Szeretnénk, hogyha európai piacvezetők is lennének ezen a területen. Nagyon hasznos együttműködést várok az árnyékelőadókkal, Zsüven úrral. Azt beszéltük meg, hogy a februári Strasburgi ülésszak alatt tartjuk az első egyeztetést. Február 28-a a, tervezet elkészítésének határideje, akkor kell megküldeni fordítása, tehát a jövő hónapban az Int és kollégával Zsüven úrral szorosan együtt fogunk működni, és akkor elkészítjük a jelentést. Köszönjük szépen, és most a társ előadó Zsova úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Egyértelmű, hogy itt digitális forradalomról beszélünk, és az is egyértelmű, hogy a digitális világ már nem csak az információ cseréről szól, hanem ez egyfajta hatalom is. Gazdasági, szociális, politikai hatalomgyakorlás zajlik, és ezek a platformok nagyon fontos szerepet játszanak ebben. Fel kell tennünk magunknak néhány kérdést, különösen azokat, amelyeket a Virkönek kolléga mondott, hogy nincsenek európai platformok, eltekintve néhány példától, ahol inkább az jellemző, hogy egyáltalán nincsenek szabályok. Ma azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy a platformok hogyan terjedhettek el ennyire. Nem tudom, hogy az új digitális forradalomra hogyan tudunk reagálni, a, vajon a versenyjog, az adózás és más területek alkalmazkodni tudnak-e az új modellekhez. Két csapdát kell mindenképpen elkerülnünk. Az első az, hogy egy olyan megoldást adjunk, ami nem felel meg a jövőnek. Több kollégával közösen elgondolkodtunk azon, hogy a társadalom hogy változik meg a digitális forradalom során. És ebben az időben a felhő informatika még nem létezett, három évvel később ugyanakkor megjelent ez a technológia. Szabályzási okok miatt, tehát nem vettük figyelembe a felhőinformatikát, és ezért oda kell figyelni, hogy jövőbiztos legyen az, amit mi itt megalkotunk. másodszor pedig nem szabad langyos víztípusú jelentéseket készíteni, az a szerepünk, különösen a belső piaci szakbizottságban, hogy felszámoljuk a piacon lévő akadályokat, legyenek azok jogi jellegűek, vagy másmilyenek. Szétaprózódás figyelhető meg egyrésztről a nemzeti szabályozás területén, ezért szükség van európai bajnokokra, akik ezt felszámolják. Ezen kívül vannak még konkrét széttöredezettségek is az online és az offline világ között. A vállalkozások online és offline is értékesítenek, és a két világ között időnként ellentmondások feszülnek. Ezeket a problémákat vetettem én fel, a bizottság közös munkája lesz majd az, hogy megtalálja erre a megoldásokat. Először is nagyon örülök annak, hogy az árnyék előadókkal ilyen jól tudunk együttműködni, és örülök annak is, hogy lehetőségünk van arra, hogy megerősítsük a pozitív környezet fontosságát a vállalkozások számára. Köszönöm szépen! Köszönjük, kedves kolléga! Azt gondolom, hogy ez jó megoldás, mindkét szakbizottság felelős ezért a nagyon fontos ügyért, és ez egy saját kezdeményezés ugyan, de jogalkotási feladatokat készít elő. Most az árnyék előadók következnek, a szocialisták nevében két kolléga szól hozzá, José Blanco López és Sergio Gutiérrez Prieto. A sorrendet önök dönthetik el, kollégák. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt héten az ITRE szakbizottságban beszéltünk az együttműködésen alapuló gazdaságról. Most pedig a platformokról beszélünk. Őszintén szóval én úgy gondolom, hogy egy közös jelentést kellett volna írnunk a két témáról, mert szerintem ezeket nem lehet külön-külön értelmezni. Ezzel együtt a digitális platformok forradalmasítják az életünket. Nem csak a digitális területen, hanem a fizikai világban is. Azt gondolom, hogy Európa nem engedheti meg magának, hogy a digitális világ elhúzzon mellettünk. A digitális technológia támogatja a kommunikációt, és alkalmazásokban jók vagyunk ugyan, de plat- platformok területén harmadrendűek vagyunk. Ötleteink vannak ugyan, de ezeket nem tudjuk valódi ötletekre váltani. 276 vizsgált platformból csak 25 volt európai, ami a piac mindössze 4%-ának felel meg. Szerintem ez nagyon súlyos problémát jelent. De ez több más problémára is rámutat. Beszéltünk nemrég az együttműködésre alapuló gazdaságról. A platformok átrajzolják a munkaerőpiacot, és lerontják a munkahelyek minőségét. A digitális identitás hordozhatóságáról is beszélnünk kell, de ezzel együtt szükség van nagyobb átláthatóságra a keresők területén. Tudnunk kell, hogy milyen információkat gyűjtenek ők a felhasználókról, és hogy milyen kapcsolat van a platformok és a szolgáltatóik között. Nem szabad, hogy monopolisztikus piacok jöjjenek létre, és hogy az interneten illegális tartalom keringjen, vagy hogy árrögzítés történjen, esetleg a felhasználók adataival visszaérjenek. Az előadók javaslatait nagy érdeklődéssel várom, és azt gondolom, hogy jó együttműködést tudunk megvalósítani. Köszönjük szépen! Köszönöm, elnök úr! Először is a belső piaci szakbizottságban mi vagyunk a szocialista árnyékelőadók, és igaz, hogy volt egy vitánk az Európai Bizottsággal, de itt az önszabályozásra való legjobb gyakorlatokról beszéltünk. Ha a százalékos arányokat nézzük a világ más gazdaságaihoz hasonlítva, akkor azt látjuk, hogy a hagyományos gazdaságnak és a kereskedelemnek egyre nagyobb részét fogja el a digitális világ, és ezért fontos, hogy szabályokkal biztosítsuk a tisztességes versenyt és az esélyegyenlőséget. Még azt sem tudom megérteni, hogy jelen pillanatban az úgynevezett önszabályozás ezen a piacon megtörténik ugyan, de a különböző szereplőknek eltérő szabályaik vannak, és ez a versenyképességet sérti. Szerintem szükség van arra, hogy szabályokat alkossunk, de jó szabályokat kell alkotni. Biztosítani kell az egyenlőséget a az egyes szolgáltatók között, és védeni kell a munkavállalók érdekeit, illetve a foglalkoztatást fenntartatóvá kell tenni. Én hiszek abban, hogy az együttműködésen alapuló gazdaság és az új digitális gazdaság a gazdaság demokratizálódásához is vezethet. Vezethet, de azt is tudjuk, hogy ez csak akkor történhet meg, hogyha méltányos és egyértelmű szabályok uralják a piacot. Azt gondolom, hogy ez a jelentés és a benne lévő javaslatok ambiciózusak, és a bizottságnak jó lenne, hogyha minél hamarabb sikerülne egy hasonlóan ambiciózus jogszabályt is benyújtania. nincsen kellő tapasztalatunk ezen a területen. Más gazdasági területeken nem. Más területeken van ugyan tapasztalatunk, de a, ezen a területen Európában és különösen az eurozónában még nem nagyon. Ezen a piacon is előfordulnak visszaélések, és ezeket meg kell előznünk. A fogyasztóvédelemmel is foglalkozni kell, és a munkavállaló védelmével is. És a vállalati szociális felelősségvállalást is be kell vezetnünk a digitális platformok esetében is. Úgy gondoljuk, hogy például szabályozni kellene a fogyasztóvédelmet. Ez egy olyan gazdaságon, gazdaságban és egységes piacon is fontos. Hasonlóan a fizikai világhoz, ahol szintén kihívást jelent a fogyasztóvédelem. Nagyon egyértelmű szabályokra van szükség, és meg kell határozni, hogy kié a felelősség, és hogyan alakul a fogyasztóvédelem az online platformok esetében. Jelenleg ez nem átlátható, nagyon sok köztes szereplő van, és a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy milyen szabályok kötik őket. Ezen kívül meg kell határoznunk a különbséget a külső munkavállaló és az önfoglalkoztató között a digitális platformokon is. Ahogy mondtam, azonos szabályok kell, hogy vonatkozzanak mindenkire, és ahogy az ITRE szakbizottságbeli kolléga is mondta, ez is, ez is fontos. Nagyon röviden fogok már csak beszélni. Átlátható szabályokat kell létrehoznunk, hogy ne legyenek versenyképességi problémák, és másodszor az adózás is fontos, ugyanis jelenleg egy szürke zónában található mindez, és el kell kerülnünk az adócsalásokat is. Kedves kolléga, az ön kollégája egy perc kevesebbet beszél, de kérem, árnyék előadóként ne beszélnek többet, mint három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Most az ECR következik. Fambosüt kolléga. Váratlan, hogy ő éppen ott ül, de parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valóban átültem egy másik helyre. Hollandul folytatom. Az ITRE és az IMCO szakbizottság tagja is vagyok, és jelenleg olyan minőségemben ülök itt, mint az ECR ITRE beli árnyék jelentéstevője, de persze az IMCO-ban is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, tehát széleskörű perspektívában, perspektívában vizsgáljuk ezt. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság igazából feltérképezi a tagállamokban azt, hogy hogyan gondolkodunk arról, hogy mennyire kell um, szabályozás nemzeti, regionális, vagy akár európai szinten bizonyos kérdésekben. Szerintem nagyon fontos az, hogy belássuk azt, hogy a platform nem beskatujázható egy kategóriába, minden tevékenységet tevékenység azon szám alá esnének. Nem hiszem, hogy a Spotify-t, az Amazon-t ugyanazon szabályok alá lehet nevetni. Gondolni kell ezen kívül arra is, hogy a platformokat szektorspecifikus szabályozások kapcsán is kezelik már az Audi a vizuális szabályok kapcsán, az e-commerce, az elkereskedelem kapcsán is foglalkoznak ezekkel. Ami szerintem fontos, és nem lepne meg, hogyha meg kell akadályoznunk azt, hogy új szabályokat hozzanak létre, és ezzel akadályoznák az új platformokat, tehát az innovációt akadályoznák ezzel. Úgy gondolom, hogy jogalkotóként a vállalkozó kedvet kell támogatnunk, de figyelembe kell vennünk a klasszikus szektorokat is. Az, amit a jelentéstevők egyike elmondott, hogy a platformok közül sok az USA-ból érkezik, és Európában lemaradásunk van, szerintem ez tényleg így van, valóban e, ezt be kell hoznunk. A túlzott szabályozási kedvel azonban ez pont e, hátrányos lehetne számunkra. Ügyelni kell arra, hogy ne legyen sima átmásolása az offline tevékenységnek az online platformra, aki például az Airbnb-n kiadja a szobáját, azt nem lehet egy kalapá venni egy olyannal, akinek egy hotelje van, amelyben 120 szoba van. Tehát mindenképpen az arányosára kell törekedni. Az is nagyon fontos, hogy a platformokat ne e, mentesítsék a fogyasztóvédelmi kötelezettségek alól. Egyértelmű az első eszmecseréből, hogy nagyon fontos egyensúly gyakorlatról lesz szó, és várom az együttműködést a jó eredmény érdekében. Thank you, thank you very much, madam. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, hogy betartotta az időkeretet. Az ALDE részéről egy előadó van, Kola van Nyönhoizen, aki mind a két Áda Árnyékeladó nevében fog beszélni. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Sajnos Kálasz és Minár asszony sem tudott eljönni a mai ülésre, ezért én helyettük fogok beszélni. Először is, mivel az online platformokról szóló jelentés olyankor érkezett, amikor zajlik éppen a vita a különféle ágazati szabályozásokra az EVMS rendelet keretében, nagyon fontos az ÁDE számára, hogy a munkánk további iránymutatást nyújtson, eh, ahelyett, hogy ellent mondana a jogszabályokban szereplő megközelítéseknek. Egyértelmű valamennyi jogszabályból az, hogy az elektronikus kereskedelem kereteit nem szabad aláásni. Különösen fontos a 14. cikk az internetes közvetítő korlátozott felelősségéről, és a 10. cikk az általános megfigyelési kötelesség eltörléséről. A szétaprózottság az, azzal szüntethető meg, hogyha ezt az irányelvet minden tagállamban átültetik és a jelentés segíthet ennek a végrehajtásában. Ezen kívül a bizottság elkötelezte magát, hogy 2016 második felében feltérképezi a platformok megbízhatóságának helyzetét, eh, amikor ezek a platformok eh, önkéntesen korlátozzák az illegális tartalmakat. És eh, a bizottság ezzel kapcsolatban is szabályokat próbált alkotni. Az átláthatóság és a méltányosság is fontos. A bizottság az új jogalkotási javaslatba beépítette a fogyasztóvédelmi együttműködést és az átláthatóság javítását. Ugyanakkor ebben a javaslatban a bizottság a hatóságoknak új jogköröket ad, amelyel azok önkényesen vehetnek le weboldalakat vagy doménneveket. Ez az önkényesség, a szűrés és az általános megfigyelés nem kedvez sem az átláthatóságnak, sem az innovációnak. Ezért ezzel kapcsolatban vannak aggájaink miközben azt gondoljuk, hogy több átláthatóságra van szükség. Ez különösen igaz az üzleti értékesítésben. A kis és középvállalkozások a platformokra támaszkodnak az értékesítésben, és nagyon fontos, hogy a feltételek, különösen ami a frissítésekhez és upgrade-ekhez kapcsolódik, az mindig egyértelműen és átláthatóan van megjelenítve. Köszönöm szépen, elnök úr, és mind a két árnyék előadó nagyon várja már a közös munkát. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük, Kora. A listámon úgy látom, hogy most az utolsó árnyék előadó következik, Michel Raimon a zöldek nevében. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi a zöldek részéről úgy gondoljuk, hogy alapvető kérdést kell feltennünk ez a jelentés kapcsán. Vannak ö, olyan platformok, amelyek már most piaci fölényel rendelkeznek, olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szabályozással. Az Amazon, a Facebook, az Apple, olyan piaci fölénnyel rendelkezik, amely már demokratikus szempontból is gondot jelenthet, és más ágazatban nem látunk ilyen gondokat, hogyha a szabályozás által javítani tudunk valamit, akkor ez az európai platformok esélyeit javíthatja. De úgy vélem, hogy el kell azon gondolkodnunk, hogy a következő évtizedekben meghagyjuk egy ezt az állapotot, vagy inkább tudatosan az Európai Unió részéről ezzel szakítunk, és másfajta konstellációban gondolkodik. Az európai iparnak is itt ugyanaz az érdeke, mint az európai népességnek, vagyis azt, hogy ezt a piaci fölényt most már, ezt a hatalmi koncentrációt ne engedjék meg, mert ez demokratikus szempontból is veszélyes. Bizonyos cégeknél már döntő befolyás van annak irányába, hogy mi hogyan érzékeljük a közvéleményt, a politikai folyamatokat. Hallhattuk ezt eh, korábban, meg volt a korábbi média forradalmaknál a közszolgálati média megteremtése, az interneten ez nem lehetséges. Mégis politikailag el kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk beavatkozni ezekbe a platformokba, és úgy vélem, hogy nagyon komoly döntéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az európai cégeknek is esélyt adjunk a jövőre. Még egyszer mondom, az európai ipar és az európai népesség eh, érdekei lefedik egymást, hiszen itt egy hatalmi kérdésről van szó. Köszönjük szépen! Elnézést kérek, nem volt rajta a listámon. Julia Reda asszony, aki a zöldek nevében az imkót képviseli. Köszönöm, elnök úr. Raymond kollégám már elmondta azt, amit én is gondolok, a méltányos verseny és az átláthatóság átfogó témájáról. A jogalkotási javaslatok, amelyeket a bizottság bejelentett, már bemutatásra kerültek, és már dolgozunk ezeken a különféle szakbizottságokban. Az elektronikus kommunikáció, az EVMS irányelv, az elektronikus magánéletvédelem, a fogyasztóvédelmi együttműködés. Tehát itt nem kellene redundánsan dolgozni, hanem csak akkor alkotni újabb javaslatokat, hogyha azok hozzáadott értéket teremtenek. A közleményben bejelentett jogszabályok továbbra is függőben vannak. Az európai figyelmeztetési és weboldal levételi kézikönyvő segítséget nyújtana ahhoz, hogy méltányosan történjenek ezek az intézkedések, és a géppel generált adatok is szerepelnek a bizottság anyagaiban. Mivel az ITRE és az IMCO már olyan sokat dolgozott azon, hogy a digitális egységes piaci jelentésben eh, közös álláspontunk legyen, e, ezt kellene kiinduló pontként használni nagyon sok fontos álláspontot és elvet megfogalmaztunk már, többek között azt, hogy a létező jogszabályok betartatására kell koncentrálnunk, különösen a fogyasztóvédelmi törvényekre. Ezen a területen sok munka van még hátra. Gondoskodnunk kell arról, hogy hatékony verseny működik az egyes cégek és egyes ágazatok között, és hogy a polgárok nem szorulnak sarokba, és hogy mindig tudnak szolgáltatót váltani. Az új kötelezettségek pedig nem kötelezhetnek senkit arra, hogy keresztfinanszírozza ezt az üzleti modellt. És az elektronikus kereskedelmi irányelvet is be kell tartani. A platformról szóló közleményben a bizottság már kimondta, hogy ezzel nem akar foglalkozni, de szeretném ismét elmondani, hogy mennyire fontos ez az elv, az internet nyitottsága és a jogbiztonság, valamint az innováció szempontjából. Tehát ha tényleg akarunk a sikeres szektorokban platformokat, és védeni akarjuk a fogyasztók jogait, akkor a jogszabályokra kell alapozni. Köszönjük szépen, az összes információ nagyon fontos a fő előadóink számára. És még egy hozzászólott Daniel Dalton kolléga, az ECR részéről az IMCO képviseletében, árnyék előadó, és ő röviden elküldött egy észrevételt Annin van Bosszűtnek. Very much for giving me uh, the chance because uh, then on... Köszönöm, hogy szót kaphattam. A kollégám elnézésüket kérő, hogy nem lehet itt, ezért felolvasom az ő nyilatkozatát. Nagyon rövid nyilatkozatról van szó. Ő azt szeretné mondani az előadónak és a bizottságnak, hogy köszöni a kommunikációt, és hogy már nagyon régen időszerű lett volna elsietni a szabályozást helytelen lenne, először figyelembe kell venni a meglévő jogszabályokat. A jelenlegi szabályok teljes átalakítása nem lenne kívánatos. A bizottság kommunikációja szerint összehasonlítható szabályokat akar összehasonlítható szolgáltatásokhoz, csak hogy ezt a szolgáltatók nagyon különbözően értelmezik, ezért a kollégám szeretné hallani, hogy a bizottság hogyan próbálja például az Airbnb-t a szállodákkal azonosan kezelni egy ilyen mobil ágazatban lehet, hogy így a munkahelyek kikerülnek Európából, vagy digitális fekete munkahelyek jönnek létre, hogyha nem jól jön létre a szabályozás, hiszen a platformok nagyon különbözőek, a bizottság is elismeri ezt. A KKV-k jelentik a Társadalmi Vállalkozói Szövet alapját. Az AVMS irányelv sokak szerint túl nagy terhet tesz a platformokra, de, sok, de mégis jobbnak minősül, mint a bizottság kommunikációjában tartalmazottak. Nagyon szívesen működök majd együtt az előadókkal és a előadókkal. Köszönöm szépen ezeket a konkrét észrevételeket és javaslatokat. Ezzel most szeretném átadni az elnöklést Viki Fordasszonynak. Köszönöm szépen. A következők jelentkeztek Michel Boni, Sean Kelly, Nicola Denti, Pascal Arema, Sabine Verhen. And Sandra and myself. If there's anybody és jó magam, hogyha Evelyn Gephardt, és ott hátul, igen, köszönöm. Mise Bonival kezdjük akkor. Köszönöm szépen, csak három mondandóm lenne. Először is a közvetítői felelősség kérdéséről azt gondolom, hogy vitát kell folytatnunk, illetve önszabályozó intézkedésekre lesz szükség annak érdekében, hogy az illegális és nem megfelelő tartalom felkerüljön jobb eszköz a soft law, fontos a fragmentáció megakadályozása Európában, jobb, hogyha gyorsan egységes szabályt vezetünk be. Nagyon sokféle platform létezik, az én véleményem szerint mondjuk az orvosi vagy egészségügyi platformokról is szó lehet, meg a biztonsági ágazathoz kötődő platformokról. Érdemes belegondolni ezeknek a szolgáltatásoknak a jövőbeni alakulásába is, az utolsó észrevétel pedig ahhoz kötődik, hogy gondoljuk át, hogy hogyan tudnánk az oktatási platformok kifejlesztését támogatni. Ez nagyon fontos lenne. Nem biztos, hogy ehhez külön szabályok kellenek, de mivel mindenféle platformról beszélünk, ezekről is érdemes, és úgy gondolom, hogy nincs egy kaptapára szabott megoldás minden platform esetében. Köszönöm, Sonkeli Köszönöm szépen, és mind a két elnöknek gratulálok az újraválasztásához, Jerzsinek és Vikinek is. Mindjárt a kezetekkor szeretném hangsúlyozni, nagyon nagy haszna van, hogyha ezt a területet fejlesztjük. Egy másik hozzászóló jelezte, hogy csak 4 százalék a részesedése ebből a piacból az európai cégeknek, az Európai Uniónak promóciót kell biztosítani, vagy pedig lemondhatunk a sikerről. Éghajlatváltozási céljaink vannak, a kibocsátás csökkentésre. Úgy gondolom, hogy itt is lehetne egy olyan célkitűzésünk, hogy 2030-ra 30%-ot érjünk el a piaci részesedésben. Hogyha ügyesek vagyunk, akkor meg lehet ezt valósítani. Kihívás, de fel kell vállalni. Köszönöm. Nikola Dante. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet az összes kollégának. Én a szociális gazdaság, kollaboratív gazdaság előadója vagyok. Úgy gondolom, nagyon sokféle e, platform van, nem csak a közösségi munkavégzés e, e, szolgálják ezek, Az első észrevételem a versenyhez és a kialakuló monopóliumokhoz kötődik mint minden piacon, van egy olyan tendencia itt is, hogy kialakulhat a monopólium, hogyha nem szabályozunk. Hogyha nagy platformokra gondolok, amelyek már az egész világon monopóliumot tudhatnak magukért, nem csak Európában, bizonyos gazdasági ágazatokban hogyan tudjuk kiküszöbölni, hogy a digitális gazdaságban monopóliumok jöjjenek létre, a piac bezáruljon, és a többi cég ne tudjon belépni. A második dolog pedig a hírnév. Az ügyfelek olyan cégekhez fordulnak, amelyeknek jó a hírnevük világos szabályokra van szükség, hiszen hogyan jön létre a hírnév, milyen algoritmusokkal. Ez a hírnév végül is, ez a cég érték, ki, kinek a tulajdona a, a platform üzemeltetőjévé, vagy a szolgáltatás nyújtóé, vagy az ügyfélé. Az Egyesült Államokban egyértelműen elkezdődött az elemzés azzal kapcsolatban, hogy a platformokon belül diszkrimináció tapasztalható ezeket a területeket nyomon kell követni, mert a szabadságjogokról van itt szó. Az utolsó összevétel az adatkezeléssel kapcsolatos. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok elvárás érvényesül, szabályokra van szükség, amelyek garantálják a fogyasztók, az ügyfelek számára mm, az adat védelmet. Jó munkát kívánok a jelentés készítőinek, és biztos, hogy nagyon izgalmasan fog növekedni a gazdaságnak ez a területe a jövőben Európában. Pascal Arimé. Köszönöm szépen, Viki. Én itt jelentéstevőként beszélek az IMCO részéről, és meg tudom osztani azt, hogy milyen fajta tapasztalataim vannak ezen vita kapcsán. Úgy gondolom, hogy kritériumokat kell meghatároznunk. Néhány kollégának igaza van, akik azt mondják, hogyha ezeken a területeken monopóliumszerű helyzettel találkozunk, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet ezeket a struktúrákat nem amerikai, vagy, vagy amik nem amerikai, vagy más kezekben vannak. Úgy gondolom, hogy európai vállalatoknak is esélyt kell adni. A monopóliumokat ki lehet szorítani, erre jó példa a Nokia tapasztalatból tudjuk, hogy vannak bizonyos irányelvek, amelyekhez tartani kell magunkat a platformok kapcsán. A platform egy eszköz lehet, például, hogy árukat kínáljunk online módon. Nem szabad megkülönböztetni az offline-online árusítást ezen a területen, viszont amire törekednünk kell, bármilyen területen is szabályozni akarunk, ha már szabályokat vezetünk be, akkor legyenek azok egyszerűek, főként a digitális belső piacon. Olyan szabályok kellenek, amiket mindenki megért, és így egyforma játékteret teremtünk. Viszont a, ját, a szabályokat harmonizálni is kell a 28 tagállam számára. Ha nem így teszünk, akkor csak azoknak kedvezünk, akik már eleve monopóliumba tömörülnek, hiszen ők ö, átlátják a sokfajta szabályozást, ezért kell harmonizálni a szabályainkat, és nem szabad elfelejteni, és most Gebhardt kollégára tekintek, aki majd mindjárt hozzászól, hiszen gyakran vitázunk, nem túl hevesen, de azért mégis vitázunk a fogyasztóvédelem kérdéséről. Ez egy érv lehet a platformok mellett, az európai platformok mellett, ez egy verseny előnyt adna, ezért kell ezeket nagyon helyesen kialakítani, legyen fogyasztóvédelem, de a fogyasztót tájékoztassuk a jogairól, és ezeket érvényesíteni is tudnia kell. Elnök, köszönöm szépen, Szabin Ferhelyen. Sok minden elhangzott már a monopólium struktúrákról, a fogyasztóvédelemről, de a platform szabályozásra, az elkereskedelemre szeretnék visszatérni. Szerintem jól van a felelősség szabályozva. A kérdés az, hogy hol kezdődik a felelősség, hogyan, hol kezdődik maga a platform felelősség, és hol van az, hogy valaki csak közvetítő. Úgy gondolom, hogy egyetemű definíciókra van szükség ennek kapcsán, mert ezek más dossziéban is előfordulhatnak. Tudni kell azt, hogy mikor valak, mikortól kezdve minősül valaki aktív szereplőnek, aki egy platformon valamit kínál, és mikor egyszerű közvetítő valaki. Hadd mondjak egy példát. Például, hogyha én reklámozok célzottan bizonyos tartalmakat a platformomon, akkor nem mondhatom azt, hogy mi van a, nem tudom, hogy mi van a platformon, milyen tartalom van, mi történik azzal. Nem tudom, hogy illegális vagy legális ez. Úgy gondolom, hogy egyértelmű elhatárolásra van itt szükség, és jobban kell igazítani ezt a többi szabályozáshoz. Evelyn Gebhardt. Igen, köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevő kitűnő munkájáért, akik nagyon következetesen eh, haladtak a munkával. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy arra kell ügyelnünk, hogy következetesek maradjunk a politikánkban. Ez azt jelenti, hogy a két dossziét, a platformokat, illetve az együttműködésen alapuló gazdaságot nem lehet egymástól elválasztani, hiszen a platformok és a sharing economy közötti különbségeket nehéz felfedezni, ezért ügyelni kell arra, hogy ne legyen következetlenség. Arimo úrnak egyet igaza van abban, hogy gyakran vitázunk a szakbizottságban, Igaza van abban is, hogy ha mindenkinek ugyanolyan jogai vannak, az a legjobb feltéve, hogy ezek a jogok nem lesznek megkérdőjelezve a tagállamokban. És itt van véleménykülönbségünk, mert ő azt mondja, hogyha itt kevesebb a szabályozás, de összességében jó ez, akkor ez rendben van. Én azt mondom, hogy ez nem jó, mert a fogyasztóknak egyfajta hagyománya, és ugyanunk kell arra, hogy bizonyos kérdések ne kérdőjeleződjenek meg, amelyek eh, a hagyományoknak megfelelnek, és ami a platformokat illeti, csak akkor tudunk bizalmat eh, elérni ezekkel kapcsolatban, hogyha elérjük azt, hogy a fogyasztók jól érzik magukat ott. Ez ennyire egyértelmű, hogyha félnek, hogyha aggódnak amiatt, hogy jogai csökkennek, akkor ezeket a platformokat nem fogják használni, és erre mindig is gondolnunk kell. Sander kolléga. Alors, je voudrais Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy óriási potenciált jelent a platform gazdasági ágazat, és nagyon fontos, hogy olyan kereteket, környezetet hozzunk létre, ami lehetővé teszi a startupok számára, hogy elődjenek, és hogy európai nagy szereplők is legyenek. Úgy gondolom, hogy fontos a tisztességes verseny. Pillanatnyilag az európaiaknak csak 22%-a bízik meg a keresőmotorokban, a közösségekben, közösségi hálózatokban a bizalom, a tisztesség a lényege az online eh, gazdálkodásnak. Eh, ezzel kell foglalkozni nekünk is, tehát a felhasználókat eh, az alkalmazandó jogról rendszeresen tájékoztatni kell, illetve a biztonságra oda kell figyelnünk. a kommentárok, kommentek, vélemények, tanúsítása is fontos, fontos, hogy a hatóságokkal proaktív módon együttműködjenek a platformok működtetői és ami a közösségi munkavégzést illeti, hogyha a digitális gazdaságot általában szeretnénk előmozdítani, akkor nagyon sok a tennivalónk még a kompetenciák meghatározásakor, és a megfelelő képességek, képesítések kialakításakor az alap és a továbbképzésben köszönöm. And Renato Zora. Renato Zora. Köszönöm, elnök asszony. Néhány nappal ezelőtt ott voltam egy akadémiai eseményen, és Romano Prodi beszélt az Európai Unió jelenlegi nehéz helyzetéről és arról, hogy nem akar beindulni a növekedés. Azt is mondta, hogy akkor történtek a nagy változások, amikor új utak alakultak ki, a Sejem út, aztán az amerikai út az 1400-es években. Több évszázados növekedést jelentettek ezek. Most azonban eh, nem történik ilyesmi. a jelenlegi világban a digitális platformok jelenthetik az új utat Romano Prodi szerint. De sajnos tengeren túliak a főszereplők, kevés EU szereplő van. Nem igazán alapból, fogyasztói jogokról beszélünk, hanem a gazdasági szereplők helyzetéről. Az adatvédelem napja a jövő héten lesz. Nos, a nagyhatalmúak kézben tartják az adatokat. Mark Zuckerberg bejelentette, hogy nem indul négy év múlva az amerikai elnökválasztáson. Meglepő, hogy egy ilyen fiatal ember néhány nap legyka után bejelenti, hogy nem indul amerikai elnöknek. Miről is van szó? Arról van szó, hogy a platformok, az adatok óriási hatalmat jelentenek és nem csak a fogyasztók választási szabadságáról van szó. És Amerikában nem azért lehetett ilyen sikeres egy platform, mert ügyesek voltak ezek a srácok, hanem azért, mert a kormány eh, megfelelő környezetet eh, teremtett. Oda kell figyelni erre a témára, mert hogyha elhanyagoljuk, akkor a legrosszabb következhet be. Köszönöm. Én vagyok az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Nos, nagyon sok a párhuzamosság, a közösségi munkavégzés, közösségi gazdaság és e terület között. Nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy a társadalom, a fogyasztók, a gazdaság nagyon nagy hasznot húz a platformokból, hogyha digitális óriásokat szeretnénk Európában is növeszteni, akkor nagyon fontos, hogy a digitális ö, bébiknek, törpéknek ne vágjuk le a lábát. A platformokra már vonatkoznak szabályozások, ezeket be kell tartani ami a közvetítői felelősséget illeti. Értettem, amit Szabén mondott, a zene és az audiovizuális tartalom esetében különleges a helyzet, de hogyha az egyszerre gondolunk, akkor eh, ott fizikai eh, a tartalom. Eh, nem lehet mindent egyformán szabályozni. Tegnap küldtem Whatsappokat, tweeteket, SMS-eket, e-maileket, és anyukámat is felhívtam nagyon sokféle szolgáltatás van, de ezek különböznek egymástól, és ezzel tisztában kell lenni. Igen, szeretném, hogyha az online és offline beszerzések ugyanolyan elbírálás alá kerülnének, de azért ez nem mindig megvalósítható, és az adatok fontos kérdésében is ugye pont erről beszélt a kollega az előbb ott hátul, szóval rengeteg energiát fordítottunk ebben a parlamentben a GDPR véglegesítésére. Az adatvédelmi szabályokat most próbálják Európában mindenhol alkalmazni. Várjuk meg, hogy működik-e ez, és ne írjunk át mindent minden egyes alkalommal. Tehát először elemezzük, értékeljük, hogy megfelelő-e a hatékonysága. Akkor visszaadom a szót Jerzsinek. Nos, teljesen egyetértek, Viki, azzal, amit mondtál. A mi jogalkotói felelősségünk nagyon egyszerű, a megfelelő keretfeltételeket, a megfelelő környezetet kell létrehozni ahhoz, hogy az online platformok felmaradhassanak, nőhessenek, támogatást kapjanak. Ez egy nagy felelősség. Ha lehet, nem kellene túlságosan elhúzni a lehető leggyorsabban kellene a munkát elvégezni, ha nem is elsietni. A megfelelő légkör kialakítása sokszor többet jelent, mint a ö, konkrét jogszabály megalkotása. A jelentés általános javaslatai E, ebbe az irányba hatnak. Márciusban beszéljük meg a jelentős tervezetet, mint már bejelentettük, kiváló az együttműködés a két szakbizottság között. Úgyhogy nagyon jó példa lehet ez arra, hogy szakbizottságok összefoghatnak és fürtökben, klaszterekben végezhetik a munkát az Európai Parlamentben, hiszen az Európai Bizottságban is hasonló klaszterek jöttek létre hasonló területek között. Az IMCO és az ITRE nagyon jó illusztrációja lehet a tisztességes, megbízható együttműködésnek hosszú távon az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, köszönöm Viki Ford asszonynak, barátunknak, és sok sikert kívánunk az Önök szakbizottságának. 2017. március 20-án újra találkozunk. Így van, köszönöm, március 20-a, és március 23-áig kell majd a módosítókat benyújtani. Nagyon várom, hogy elolvashassam végre a jelentést.